Jó napot kívánok! A 11-es napi rendi ponttal egyből kezdünk, minden bármilyen bevezető nélkül. Üdvözlöm az előadót a Költségvetési Szakbizottságból a költségvetési költségvet, a bizottsági költségvetésről beszélünk. Pioci kollégával természetesen nagy érdeklődéssel nézzük a prioritásokat, súlypontokat, és azt is, hogy önök hogyan látják. A mentesítési elő, ez évi mentesítési előadók nincs még itt, de remélem, hogy megérkezik, és az üzeneteket majd átadjuk neki. Átadom önnek a szót. Grazie Presidente, grazie eh, alla, alla Commissione. Köszönöm elnök asszony, köszönet a bizottságnak, és főleg köszönöm a vendéglátást, hogy időt szántak rám. Megpróbálok nagyon rövid lenni, e, általános gondolatokat megfogalmazni először, és azokra koncentrálni, amelyek szerintem főleg az önök szakbizottságát e, érinti, és hát ugye itt van a pénzről, a költségvetésről szó, és itt nyilván az érvekkel lesz szó. Ami a módszertani kérdéseket illeti, hogyan is fogalmazzak, két olyan kollégával vagyok itt, akik a Költségvetési Bizottságban vannak velem, ismerik az eljárást, ami egyáltalán nem egyszerű. Az elkövetkezendő hetek, hónapok során úgy próbálunk majd dolgozni, hogy kialakuljon az Európai Parlament álláspontja a lehető legnagyobb többségben, a legnagyobb koalíciót kialakítva. Nem csak politikai szempontból fogunk együttműködni az Európai Parlament frakcióival, hanem az Európai Bizottság úgyhogy amennyire csak lehet, a konszenzus próbáljuk kialakítani a frakciók és a bizottság vonatkozásában is. Mert ugye majd, amikor eljön a háromoldalú egyeztetés, az a nehéz pillanat, amikor a tanácssal kell szembenéznünk, akkor, ahogy korábban kollégáim az előző évben is tették, az előadóként erőteljes európai parlamenti álláspontot szeretnék kialakítani, főleg amikor a tanácssal kell szembenézni. A második gondolat, amit szeretnék megosztani önökkel, az a módszerre vonatkozik. A tanács szerepére vonatkozik ez. Nyilván tudják, hogy a költségvetés eléggé szilárd, nagyon nehéz elmozdulni tőle, Ugye egy-két újdonság, elképzelés a parlament részéről nehezen megvalósítható, mert a költségvetésnél az adatok szinte adottak. A tanács esetében ez még inkább kőkemény, ugyanezen költségvetés vonatkozásában, és nyilván a lehető legnagyobb politikai tárgyalási készségre lesz szükség, hogy bármit is elérjünk. Ami a prioritásokat illeti, nyilván látták önök is az útmutatásokban, amelyeket márciusban szavaztunk meg. Nincsenek óriási újdonságok benne, két alapdolog viszont tükröződik belőle, ez a növekedéshez kapcsolódik. A tanács új kérésének ellenére, hogy új tervek legyenek, stb. stb. A két programot, amelyek hagyományosan fontosak az állampolgárok számára, az élet minden területén, megmaradjanak azok a beruházások, amelyeket eddig eszközöltek. Ha ezeket jól használták be, és a lehető legjobban, akkor ez így legyen a jövőben is. Másrészt viszont Európa szociális aspektusára kell a lehető legjobban rámutatni. A bizottság. Például a foglalkoztatásügyi szakbizottsága esetében ezek az elvárások az állampolgárok részéről. És ezek a nagy prioritások. Aztán vannak új programok, és itt különösen a kutatásra gondolok, a védelem területén, ez nagyon fontos. Ez a parlament nagyon sokat tárgyalt erről. Ezek a beruházások az új védelmi programba kutatás szinten már léteznek, mert nagyon fontosak. És azt hiszem, itt át is térhetek két olyan területre, amelyek különösen az önök szakbizottságát érintik. Az európai szintű program ra, amely még hivatalosan nem született meg, 2019-től lesz, fog erre sor kerülni. A 2019-es költségvetés módosításainál lesz erről majd szó. Aztán ott van a Eurojust, az Olaf, stb. stb. De ehm, L'ultima cosa che dico, so che c'è da... Mindenképpen fontos, hogy a jövőben megfelelően tudjon tevékenykedni. Ezért a, az Európa globális, globális Európa lenne még az a terület, amire nagyon fontos odafigyelni ennek a szakbizottságnak. Aztán az előcsatlakozási második eszköz, ott van Albánia, Törökország, Szerbia, azok az országok, amelyek kihasználhatnák ezeket a lehetőségeket. Nos, ezek után főleg az önök javaslatait, gondolatait szeretném meghallgatni, és vagy most a ma délutáni vita keretén belül, vagy a későbbiekben a, a elküldendő dokumentumokban igyekszem válaszolni a felvetésekre. De nem hiszem, hogy itt most lezár a Raudika kapcsolat közöttünk. Azt hiszem, hogy a három oldalú egyeztetések utolsó pillanatáig reménykedünk abban, hogy jobb lesz a költségvetés. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Wir Köszönöm szépen. Tényleg komolyan szeretnék köszönetet mondani, hiszen rendkívül őszinte volt, ebből indulok ki persze, hogy ilyen nyílt. A költségvetés végrehajtása azt is jelenti, hogy mindenki az összegre figyel, de nem azt nézi, hogy mi lesz a végeredménye. Van egy kérésem már sok éve, mondjuk ezt igazából eredmény nélkül a tanács előtt, mindig megbukunk ezzel. A, a bizottságnak vagy az ellenőrző bizottságnak a költségvetését évek óta 100 ezer eurónál van befagyasztva. Te, persze a költségek változnak. Évek óta próbáljuk ezt emelni 20%-kal. Viszonylag nevetséges az összeg, és soha nem sikerült, hogy megemeljék. Elsősorban a tanács ellenállása miatt megint ugyanazt kérjük, hogy ön is támogassa ezt az utolsó pillanatokban és a vita utolsó, vagy a tárgyalás utolsó pillanatáig is ezt fontos mondani. Ez nagyon fontos, öt államügyész van, és auditor, aki az Európai Unió számára dolgozik, és napi díjat ugyan kapnak, de a munkáért magáért igazából csak annyi pénzt kapnak, ami a folyóköltségeiket fedezi, minden eurót meg kell nézni, hova rakjanak, amit tulajdonképpen nem tartok tisztességesnek. Ezt követően pedig az Európai Külügyi Szolgálatnál a különleges képviselőknek is szólni kell, és az ő külügyi szolgálatba való integrációját is ki kell tudjuk harcolni. Mindig valamin ez is elbukik, de foglalkoznunk kell velük ezzel is. Ez is az európai számvevőszéknek az ötlete volt. Fontosnak tartanánk, hogyha a rendkívüli megbízottak, akik a külügyi területen dolgoznak, nem sokan vannak már, de aki még van, azok az Európai Külügyi Szolgálatba kell, hogy integrálódjanak. Egyébként különben az lenne, hogy a, az EU nagykövetek, a különlegesen megbizottak a helyszínen körbe-körbe szaladgálnának, különböző hangon beszélnének, és nevetségesé tesszük ezzel saját magunkat. A tanácsban tudom, hogy ezt vitatják, de megéri a vita, mert az Európai Unió legalább egységesebben tud kifelé fellépni. A harmadik dolog pedig a regionális főigazgatóság több milliárdot kezel évente a nehéz tagállamokra is költ, a migrációs alapból öt auditor foglalkozik ezekkel a pénzekkel a, a főigazgatóságon. Hogyha meg lehetne emelni a létszámot azért, hogy még hat, az azt hiszem a végeredményben a, a pénzek költésének hatékonyságában visszafizetődne. Higgyék el, hogy nagyon fontos ez az országok számára, és fontos ez és hogyha segítünk az országoknak az elején, akkor nyilvánvalóan nem kell semmit visszafizetniük, és hát azt akarjuk, ugye, hogy ezt ők megtartsák. Ezt akartam én elmondani, nem tudom, hogy a kollégák kívánnak-e hozzászólni. Tamás. Stihovszki kollega. Köszönöm szépen én is a kollégáknak, a kollégának, hogy eljött. Nagyon jónak tartom, hogy véleményt cserélünk, megismerjük egymást, egymás szempontjait. A, Inge a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságról beszélt. Nos, ezen területen belül a biztonság alap szempontjából had mondjak néhány dolgot. Az emberek alapvető felszereléséhez nincsen pénz. Az Eurojust a forrásainak a felét magukra a műveletekre e, költik, arra, hogy adott esetben találkozzanak és beszélhessenek. Pedig olyan e, bűncselekményeket e, kell felderíteni, ami több milliárd eurót jelent. Azt hiszem, ez méltatlan, buta és nagyon kellemetlen eljárás, hogyha egy jelentésben azt javaslom, hogy a jelen, az állások számát növeljük, és a fizetések számát, akkor ezt soha nem támogatja senki. Úgy gondolom, hogy azok az emberek ugyanúgy dolgoznak, mint én. Egyre intenzívebb a munka, ismerjük az ügynökségeket, tudjuk, milyen igényeik, szükségleteik vannak, és tudjuk, hogy mi mindent lehet beépíteni a költségvetésbe. Ezért úgy gondolom, hogy, ja, bocsánat, úgy gondolom, hogy a, a mentesítéssel, a 2016-os mentesítéssel kapcsolatban is néhány dolgot meg kell majd még beszélni. Van néhány probléma, óriási a pazarlás. De ma most a, a különleges jelentésről beszélünk. Vajon a, nincsen, a, nem lehet azt mérni, hogy hogyan lehet hatékonyan hatékonyan a pénzeket költeni ezekben a régiókban, hát ez nem jó példa. Egy privát szolgáltatót támogatunk például, akkor nem tudjuk, hogy nem lenne állami szinten hatékonyabb. Például, hadd mondjak, 100 millió a cseh köztársaságban van például a cseh miniszterelnöknek a pékségét százezerre, több százezerrel támogatjuk euróval. Micsoda hülyeség Csehország, egész Csehország nevet ezen. Miért kell az európai adófizetők pénzéből egy ilyen ö, piacot egy ilyen péket szubvencionálnom, amikor amúgy is vannak jobb pékek. Szóval ilyesmi dolgokról van szó, amiket figyelembe kellene venni a költségvetésben. A tagállamoknál újra meg újra a hatékonyságot kell hangsúlyozni. Tehát a, az auditorok számának az emelése jó ötlet, de a Stosnest ügynél például meg kellett állapítsuk, hogy még a, az auditorok sem tudták a csalás esetét megállapítani, csak az OLAF. Uh, uh, Köszönöm szépen. Én is először Viotti úrhoz uh, fordulok, a, hiszen óriási munkát kell végezni a parlamentben, és ezt jól csinálja. Azt hiszem, hogy fontos, hogy üdvözöljük, hogy a növekedés, hogy nagyon fontos prioritásokat határozott meg a, költ, a költségvetésben, éghajlatváltás, migráció, biztonság, stb. Ezek mind kiváló prioritások. Üdvözöljük a az ifjúsági és ösztön leküzdése elleni kezdeményezést is. Tudjuk, hogy a számbevőszék és a, a, is támogatja mindezt az ifjúsági garancia rendszeren belül. A kezdet persze nagyon lassú volt, ugyan van némi fejlődés, remélhetőleg a jövőben is így lesz, de majd ha lehet, akkor azt kérjük, hogy erre majd térjen ki a későbbiek során. A számvevőszék éves jelentését is említette ön is, és a kollégák is 3,1%-kal módosultak az összegek a legutóbbihoz képest. Vannak olyan területek, ahol különösen fontos e a források emelése, a fejlesztés, például egy ilyen terület, és a tagállamokban az általános végrehajtási arányról is kellene tudni. A, a jelenlegi pénzügyi keretekkel kapcsolatban és a, a jövő, az elkövetkező pénzügyi tervvel kapcsolatban milyen elképzeléseik vannak? Mi van, hogyha nem a megfelelő e, dolgokra költik a pénzt, akkor e, e, azt a következő pénzügyi ciklusban is figyelembe veszik-e. Szerintem ezek nagyon fontos kérdések, mert ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy úgy költsék el a, a pénzt, de azt biztosítani kell, hogy megfelelően e, és a lehető leggyorsabban teszik, nem pedig a, a ciklus végét e, végén. Celler kollega. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy egy kicsit késtem. Viati úr a regionális szakbizottságon voltam, és von kollega, ahogy említettem, elsősorban arról van szó, hogy hogyan mentjük meg a pénzt a kohéziós politika és a strukturális alapok számára, hogyan tudjuk az eszközöket feltölteni 19-20 után is, hogy munkaképesek maradjanak a, a, a projektek, és a nemzeti borítékokat hogyan tudjuk alkalmazni, használni a jövőben is. Ez volt ott most a kérdés, a téma, a törvényi alapokat is módosítják -e mindenhez, úgy, és ezért úgy gondolom, hogy a 2019-es költségvetésben ez majd ö, ö, azt fogja jelenteni, hogy a legutolsó időszakot is figyelembe kell vennünk. Amit kritizáltuk a mentesítési jelentésben, az az volt, hogy a célok még nem, nem tehát a célok elérése, vagy a célokért való munka nem indult -e annyira el. Az, a Fiatal Gazdák programja például nem elég hatékony, vagy a feltételek, körülmények úgy tűnik, hogy nem igazán segítik a végrehajtást. Az a kérdés tehát, hogy hogyan lehet a, olyan, úgy irányítani a, a, a csatornákat, hogy kézzelfogható eredmény legyenek. A tröszt alapok, ahogy mondták nekünk a kollégák, a bizottságból valóban megkezdik a munkájukat, és a külügyi szolgálat és fel fog használni ebből forrásokat. Pont most van a szír konferencia több milliárdokról döntenek Szíria újraépítéséhez és a milliárdok visszatéréséhez. Kíváncsi vagyok, hogy honnan akarják venni a forrásokat, tényleg mindent a tagállamokból-e, vagy nem az Európai Unió költségvetéséből, ahogy azt már többször tették. Ugye a kérdés akkor az, hogy a forrásokat honnan szedjük össze, hiszen az ilyen kihívások számára a éves pénzügyi keretben nincsenek eredeti források. Onnan kell mondjuk így összekaparni különböző helyekről, ami nem jelenti azt, hogy az alapvető szakpolitikákat, intézkedéseket mentesítenék attól, hogy a kötelezettségeiknek eleget tegyenek, halászat, kohéziós politika, általában ezt szokták elsőként megemlíteni. A tagállamok között ugye mindig van olyan, ahol a végrehajtó, végrehajtás amúgy sem olyan, ahogy kellene lenni a, a strukturális alapok 5.-6. évében. Nagyon izgalmas feladat lesz ez, ugyanakkor pedig az egész évet az új több éves pénzügyi keretekről szóló vita fogja meghatározni, pedig a jelenlegi félidős értékelését sem sikerült még rendesen megcsinálni. Viotti kollégának sok sikert kívánok, és a 2019-es költségvetés értékeléséhez is minden jót. Gondolom, hogy majd állásfoglalókat mi is ehhez leg fogjuk adni. Az EU bizottság nevében. Köszönöm szépen. A bizottság nevében szeretném én is üdvözölni azt, hogy erre a vitára sor kerül, és köszöntöm Viatti urat és az általános jelentőt jelentéstevőt. A bizottság mind az ő jelentését, mind pedig a szakbizottság tagjainak a hozzászólását figyelemmel kíséri, és természetesen e, visszajelzünk majd er, mindenről a bizottságnak is. Ami az utolsó megjegyzést illeti, amit e, Celler úr mondott most a, a szíriai donor konferenciáról. Ugyanezt kérdezték a tőlem tegnap a Költségvetési Szakbizottságban, úgyhogy akkor most hadd válaszoljak itt is. Ha jól tudom, a jelenlegi konferencián, most, ahogy mi itt vagyunk, a bizottság azt kéri, hogy egy hasonló léptékű hozzájárulást garantáljanak, mint tavaly. Tehát ez 560 millió euró, ez a tavalyival ilyen értékű összeg, és a bizottság a 2019-es költségvetésére is javasolja, ez ugye a jövő hónapban fogja közétenni. Ez a meglévő források, a négyes cím és friss pénzek, a nem allokált marzsokból származó friss pénzeknek a keveréke, Persze a tanács és a parlament kell, hogy döntsön majd erről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biotibite. Grazie ancora, Presidente, grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen uh, a kollégáknak az eddigi hozzászólásokat. Nagyon Érdekes, hasznos eszmecsere volt ez eddig. És betekintést kaptunk az önök szakbizottságának munkájába, illetve a következő év költségvetésébe. Az Eurojust, az OLAF konkrét javaslatok hangzottak el, illetve a finanszírozás kérdéséről is szó volt a Szíria konferencia kapcsán, amelyet már mások bizottságok kapcsán is megemlítettünk, hiszen ők is érintettek. Köszönöm szépen von kolléga jelentését a fiatalok munkanélküliségéről, köszönjük, hogy utalta az ifjúsági garanciára, Ma volt egy véleménycsere a foglalkoztatási szakbizottság kollégáival. És én ott utaltam az önök munkájára is. Említették a jelentést, és azt szeretném mondani, hogy jónak tartanám azt, hogyha a jövőben is együtt tudnánk dolgozni. Jelentéstevőként, a szakbizottság jelentéstevőjeként a következőt mondhatom. A problémák a tanácsban alakulnak ki, ahol könyörtelenek a tagországok, éppen ezért van egy kérésem,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 mi reménykedünk abban, hogy ön ezt az utolsó percig keresztül viszi, és ez mindig egy nehéz munka, hiszen gyakran hiányzik a megértés a jelentéstövő részéről a szakbizottságban. Köszönjük szépen, és várjuk a további együttműködést. Ezzel elérkeztünk a napirendi pont végéhez, és a 12-es napirendi pont következik. Liberacki kolléga jelentéstevő a 9218-as külön jelentésről van szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy bemutathatom a számvevő széki jelentés. A PPP gazdaság jelentőségével szeretném kezdeni. 90 óta kb. 1000 600 PPP, 1750 PPP-s projektet valósítottunk meg 336 milliárd euró értékben, legfőként a közlekedésben. 2016-ban egy harmada PPP-kénknek pénzügyi jelentőség egy kicsit lemaradt 2000 és 2014 közön, csak 84 PPP-s projekt kapott EU-s támogatást, összesen 5,6 milliárd euró értékben és 2015 óta meg kell említeni azt, hogy lehetőség van arra, hogy a PPP projekteket az Európai Stratégiai Beruházási Labból finanszírozzuk az EFSI-ből. Amik a jelentés sajánlásait, megállapításait illeti, ezekre térnék át, és utána a PPP-k eh, intézményi felépítéséről. Ami a jogi és intézményi keretet illeti, jelentős hiányosságok vannak, illetve általában az eljárásban is. tagországok részéről nincsenek világos politikai koncepciók, és világos stratégia sem létezik a PPP-k alkalmazására. A Azért használják a PPP-ket, hogy plusz pénzügyi finanszírozást kaphassanak. A legtöbb Európai Uniós tagországban a szemvőszék megállapította, hogy hiányzik a tapasztalat, illetve a szaktudás is a PPP kapcsán, valamint hiányosak az adminisztratív kapacitások az értékes hatóságoknál, ami a ppp és projektek megvalósítását illeti. Ennek van egy kockázata, még pedig az, hogy a PPP-k eh, ellentmondásba kerülhetnek az Európai Unió fáradozásaival. Az EU-s e, pénzügyi eszközök átfogó hatása nem valósul meg. A PPP-k nem járulhatnak hozzá a magántöke növekedéséhez. A bizottság és a tagországok e, fontos, hogy a PPP-ket ne e, támogassák intenzívebb mértékben, ezek használatát egészen addig, amíg a jelentésben megnevezett problémákat nem sikerül megoldani. A pénzügy, a bizottság fontos, hogy csak a jelentős stratégiai fontosságú PPP-knek adjon támogatást, és a tagországoknak pedig világos politikai stratégiákkal, koncepciókkal kell rendelkeznünk, azon szektorokra különös tekintettel, amelyek esetében a PPP-k a leginkább alkalmasabbak. Ami a PPP projektek megvalósítását életi, a számvevőszék utalt arra a kockázatra, hogy a verseny nem elegendő, elégséges, hiszen a pályázati kiírások a nagy ö, infrastruktúráknál egyenesen belül kerülnek lebonyolításra, és ez a ö, cselekvési terét is bekorlátozza a közbeszerzésben résztvevőknek. A projektek előkészítése sem volt kielégítő a közpartnerek részéről Fontos jelentős kérdéseket előbb tisztázni, mint például a szükséges eh, engedélyek eh, kikérése, illetve a földkitulaj eh, kisajátítások leállítása. Késlekedések voltak a megvalósításnál, mégpedig 9000 projektből 7 esetében ez volt igaz. Spanyolország, Franciaország, Görögország tartoznak ide, Főtelen két hónapos is lehetett a kész, a készség, a költségek növekedtek, ez azt jelenti, hogy a plusz közeszkötök 1,5 e- milliárd euró érszékben ennyire volt szükség a projektek lezárása Görögországban 1,2 milliárd, és Svajonországban 0,3 milliárd. 30%-a ezeknek az összegeknek az EU-s költségvetésből került ide, ez a teljes projekt költségének 20%-át teszi ki. Görögországról szeretnék néhány szót szólni, mivel Görögország 95%-át kapta meg a teljes EU támogatásoknak, 3,33 milliárd eurót kapott, 5-6%-ot kaptak Franciaország és Svédország, megnéztünk három autópályát, 744 kilométernyi szakaszépítését kezdték meg egyidejűleg, ami a tervezést illeti, ezzel igencsak megkérdőjeleződött a teljes projekt. Két projekt esetében pedig csökkent a volumen, akár 50%-kal is, ennek eredményeként pedig az útkilométerre kivetett díjak növekedtek, mégpedig 67-59%-kal is akár. Ez pedig az autópályák túlságosan alacsony kihasználtságából adódik Görögországban. Az ajánlások a következőképpen szólnak a tagországoknak, a késlekedés pénzügyi következményeit csökkentenie kell a PPK-kre, a standard szerződése eljárásban kell ezt rögzíteni, vagy pedig a szerződések korai után tárgyalásánál. Végül pedig szeretnék még utalni a PPP-k értékelésére. A PPP kiválasztása, illetve ennek az opciónak a választása általában korábbi összevetések elemzés nélkül történik. Körögországban, Spanyolországban ez történt, Franciaországban és Írországban. Itt eh, a négy említett tagországban ellenőriztük azt, hogy nincsen semmiféle előírás arra, hogy ezeket az elemzéseket el kell végezni. Bebizonyítható hiányosság mutatkozott meg tehát, a tekintetben, hogy a legjobb költséghatékonyságot e, jelenti a korábban említett módszer. Ami az előzetes elemzést illeti, mindezek túlságosan a szenáriókra támaszkodtak, jövőbeni e, szükségletekre, és ez alacsonyabb használsági szintet eredményezett az információs és kommunikációs technológia területén 69% a prognózis alatti volt, Franciaország és Írország esetében is, ami pedig az autópályákat illeti, Spanyolországban kevesebb, mint 35%-át használják ki az autópályáknak, és Görögországban is nagyon alacsony ez az arány. A PPP projekteknél a szokványos adatok nem voltak megfelelőek, de a kockázat meghatározása egyrészt kevesebb ösztönzőt teremtett, vagy pedig a privát partnerek számára túlzott rizikót. Hát, hogyha teljes hozam rizikót áttették, akkor nem lehetett ezt hatékony módon menedzselni. A rizikó szempontjából megjelent egy negatív hatás. A PPP-ket mérlegen kívüli tételként lehet elkönyvelni. Ez azt jelenti, hogy nem vették figyelembe a költséghatékonyságot, illetve az átláthatóság elve is sérült, különösen ami a hosszú távú kötelezettségvállásokat illeti, illetve a hiányokra és adósságokra történő hatást. Az ezzel kapcsolatos ajánlások mind a bizottság, mind a tagországok részéről azt tartalmazta, hogy a bizottság csak akkor adjon PPP-s projektekre pénzt, hogyha bebizonyosodik az, hogy a PPP kiválasztása nem statisztikai eh, okok miatt történt, vagy költségvetési megszorítások miatt, és a tagországoknak pedig azt kell garantálniuk, hogy a PPP eljárás a legjobb eh, keresettére kínálat elvet tükrözi, és mindez összehasonlítható elezések alapján valósult meg. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, végezetül el szeretném mondani azt, hogy a PPP-k az EU-ban szélesen elterjedt deficitek által is befolyásolva vannak, úgymond. Köszönöm szépen. Ez egy frusztráló jelentés, amikor um, elolvastam ezt a jelentést, tehát nem nagyon örültem neki. A jelentéstevő Liberácki kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, beszélhetek lengyelül? Beszéltünk a jelentésről és a jelentés tartalmáról, mégpedig elég hosszasan ez pedig egy kitűnő dokumentum, a tényekre alapul, és én azt gondolom, hogy fontos, hogy ezzel egyetértsünk, illetve hogy az ajánlásokkal egyetértsünk. Nekem vannak plusz ajánlásaim is. Néhány évvel ezelőtt a mi szakbizottságunkban és a közlekedési szakbizottságban azon gondolkoztunk, hogy nem kellenének a speciális iránymutatások, adott esetben irányelv azzal kapcsolatban, hogy a PPP-ket hogyan kell kezelni, public-private partnership-eket. Arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy a magánszektor érdekeit is valószínűleg figyelembe kell venni. És azt gondolom, hogy amit itt látunk, az eh, egy kritika a közszférában, ami nem veszi mindig figyelembe a közérdekeket. A helyszíni eh, eljárás támogatják, amelyek eh, úgy vannak kialakítani, hogy a, vagy a következő választások ígérezhetni lehessen hatásukat. Amikor ezt a dokumentumot elolvastam, világosá vált számomra, hogy a, a kockázat kezelése igen szerény, és a politikai kockázatokat sem sikerült igazán megragadni. Ezt láttuk már Görögországban, ahol egy új kormány foglalkozik a korábbi kormány ígéreteivel, egy tényleges elemzés, elemzésre feltétlenül szükség van, illetve ami a magánpartnereket illeti, itt is nagyon fontos az elemzés. A nem megfelelő monitoring jelenthet problémát, a be nem eh, látható következmények. A második megjegyzésem. Az időkeret nagyon gyakran félremegy, ezt nem megfelelően mérik fel, és én ebben egyetértek a számvevőszékkel, sőt az is előfordul, hogy jó célt szolgálnának ezek a projektek, maga a cél, a kitűzött cél, az egy jó cél, viszont a helyet, hogy azokat a dolgokat végezni kell, amelyekre tíz év múlva mondjuk pozitív hatása lesz, valami nagyot, látványosat kell létrehozni rövid idő alatt, újul, és azt gondolom, hogy ezzel igenis foglalkozunk kell, ezt mérlegelnünk kell. Ami a bizottságot illeti, nagyon gyakran halljuk a bizottságtól, de ez nem tagországi, ez tagországi ügy, és a bizottság ebben nem kapcsolódott bele. Tehát felmerül bennük a kérdés, hogy mi is a feladata a bizottságnak. Szükségünk van egyáltalán a bizottságra. Amennyiben a bizottság pusztán szemlélője, akkor mi a feladat tulajdonképpen? Radikális változásra van szükség, a bizottságnak nem kell ebben a felelősségvállalásban osztoznia, különösen ami az 500 milliót illeti, ennyit kell allokálni, 500 millió jelentős projektekre fordítódik. Az ECB magánbefektetők is megjelentek. Jelentős beruházásokra lesz szükség és megfelelő kohéziót kell biztosítanunk, megfelelő kohéziós politikát, kohéziót, infrastruktúrát, és szeretnénk újra iparosítani Európában. Minden ezen feladatok eh, velem kapcsolatban. Ez a jelentés nagyon időszerű, és eh, amit az európai számvevőszék elmondott, hogy vegyük komolyan a tanulmány eredményeit, és próbáljuk meg megoldani azokat a problémákat, amelyeket körülírtunk. Az Európai Bizottság fontos, hogy ne tegye továbbra is a fejét a homokba, hanem vegyen részt a felelősségvállalásban. Igen, eh, itt folytatjuk most a rövid előadásokat. saját szerepükre is térjenek ki, e, kérjük a ppp és határozatok kapcsán. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a mai témát, ezt a nagyon fontos témát. Support, um, sorry, how the public sector can support investment in, in different ways. I have to say, first of all, that we share some of the conclusions of, uh, of the report. Of course, I mean, um,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 under the remit of, uh, of, uh, of the member states. So all in all, I have to again, uh, you know, thank very much, uh, you know, uh, our presence here. I think, you know, the report, uh, you know, is quite, uh, it's quite useful in identifying those areas for the well functioning of the PPPs. Thank you. Sie werden jetzt verstehen, dass Ihre Reaktion uns nicht... Megérti, hogy nem igazán uh, nyugtat meg minket a reakciója eltekintve attól, hogy ez az egyik olyan eset, ahol ez egyszerűen ez unfair, ön a vezető, a részleg vezetője, önnek kell a fejét vására vinni, a bőrét, és ez egy katasztrófa. Nem lehet, hogy valaki ide jön, és joggal valakint eh, keményen, valakivel keményen beszélünk, és egyszerűen nem eh, mond semmit. Hogyha meghatározták, hogy ki az, aki a felelős, akkor lehet, a, hogyha eddig nem tesz, ha, ameddig ezt nem teszi meg, addig szerintem semmi értelme, nem tartom ezt tisztességesnek. Ha megnézzük a jelentést, akkor csak azt mondhatjuk, hogy drámai fejlődéseket látunk. Drámai azért, mert olyan felelőtlenségek vannak. Úgy tűnik, hogy túl sok pénzünk van. Egyszerűen nem figyelünk a pénzre. Ez egy régi felismerés. Az én régiómban már 20-25 évvel ezelőtt is építettek egy PPP-vel egy alagutat, az Engelbár alagutat. A költségvetési biztos tudja, amiről beszélek. Az lett az eredmény, hogy a PPP-vel 25%-kal drágább volt a projekt, mint anélkül. Hogy lehet ilyen hibás irányítás, rengeteg hatalmas pénzösszegek ilyen téves felhasználása. Ezt meg kell nézzük egészen részletesen, és jó lenne, hogyha a bizottság megfelelő részlege levonná a, köz, a következtetéseket. Elfogadhatatlan, hogy azt mondják, hogy mi erről nem tehetünk. Szerintem senki nem figyel erre. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem tartom helyesnek azt, rendben azt, hogy a dolgokat egyszerűen így félre söprünk, és csak annyit mondunk, hogy jó, hát igen, ez itt most nem sikerült. Köszönöm. A kérdés, Erik ne haragudjon, majd legközelebb ezt már egy második körben fogjuk az előadásodat megtartani. Köszönöm. A szakbizottságok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és kérem, hogy a közlekedési szakbizottság figyelmét is hívjuk fel erre a jelentésre. A meghívásokat kiküldték? Nem. Nagyon fontos lenne. A közlekedési szakbizottságot meghívtuk, de azt hiszem a jelentésben tényleg jó lenne, hogyha ezt is figyelembe vennék. Köszönöm a következő napi rendi pont, a Költségvetési Szakbizottság. Igen, a költségvetésének is eh, foglalkozni kell ezzel, igen. Uh, thank you. Let's go on to item uh, 30. Köszönöm szépen, akkor nézzük a 13-as napi rendi pontot. A számvevőszék 5 per 2018 számú külön jelentése megújuló energia fenntartható vidékfejlesztés szolgálatában. Ennek jelentés készítője Karin Kadenbach, de először Csedep úr, a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő. Köszönöm a lehetőséget, hogy a legfőbb konklúzióiról beszámolhatok a külön jelentésnek, ami a megújuló energia a fenntartható vidékfejlesztés szolgálatában jelentős potenciális szinergiák, amelyek azonban nagyrészt kiaknázatlanok címmel. Nagyon sok ösztönző volt már ennek érdekében, az egyik az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági alap. Itt a megújuló energia és a vidékfejlesztés közötti kapcsolatot vizsgáltuk, megvizsgálva a szakpolitikát, mint keretet, illetve azt, hogy hogyan integrálnak különböző fejlesztési aspektusokat ebbe. Megvizsgáltuk azt is, hogy a beruházások az IIFRD a, a keretében milyen eredményeket tudtak felmutatni. Ebből azt a konklúziót vontuk le, hogy vannak szenergiák, a két terület között, annak érdekében, hogy elősegítsük a fenntartható vidékfejlesztést. A szinergiák zöme azonban még nem valósult meg. Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb legyen az előnye a gazdasági síkon, a vidéki területeken ennek helyi lehetőségeket és adottságokat kell figyelembe venni. Azt találtuk, hogy nincs nagy kapcsolat a megújuló energiák a vidékfejlesztés között a nemzeti programokban. Ezt az alapot ritkán említik meg, mint a megújuló energiák finanszírozó forrását, pedig ez nagyon fontos lenne. Új szakpolitikai keretek segíthetnének a helyzet javításán. Azonban sem a jelenlegi, sem a javasolt fenntartható keret nem jelent megfelelő alapot a vidéki területek védelmére, ahol szociogazdasági kockázatokat tapasztaltunk, illetve potenciális lehetőségeket sem teremtenek a további fejlődéshez. A legfőbb probléma az intenzív gazd, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, a biomassa égetés, csak hogy kettőt említsek. A fenntartható kockázatok az önkéntesség miatt vannak, illetve a az európai költségvetésben tapasztalható gyakorlat miatt, illetve a bizonyos kibocsátások. A vidékfejlesztés fontos része kellene, hogy legyen a céloknak. Ennek azonban a vidéki területek Európai Uniós fenntartató fejlesztési programjának részé kellene lennie. Azonban a bizottság ehhez útmutatásokat nem készített, és arról sem, hogy ez a fajta alap hogyan tudja kiegészíteni az összes több finanszírozási programot. Nincs prioritás felállítva az energetikai projektek vonatkozásában, amelyek hozzájárulhatnának a, nemzet, a vidékfejlesztéshez és az ellátási lánc ö, mű, megfelelő működéséhez. Vannak példák a jó gyakorlatra, ahol megfelelő energiát használtak. 2017. októberéig, amely szinte négy évvel a jelenlegi többéves pénzügyi keret beindulása után történt, alig használtak fel bizonyos területeket ehhez. 2007-2013 volt az az időszak, amelyet alapként használtak. Azt tapasztaltuk, hogy a bizottságnak nincs átfogó isma- információja a kifizetésekről a megújuló energiák terén 2007-13 között, illetve hogy ez hogyan illik abba a programba, amit a megújuló energiáról készített az EU. Az elköltött pénzek e, segítségével felmutatható eredményről se sok az információ. A 2014-20-as időszakra még mindig nincs megfelelő monitorozás. A programozás is eléggé komplikált, illetve a mutatók sem megfelelőek. A tagállamok bizonyos projekteket, például a napelemekre vonatkozót felmutathatták, és fel is, mutat, fel is mutathatják az új megújuló energia tárban. A bizottság útmutatást készített arról, hogy a jelentéseket hogyan értékeljék, azonban ez az értékelők további erőfeszítéseit igényli, és nem garantálja az eredményeket. A beruházásokat is, is vizsgáltuk, a harmadik feleknek ö, ö, szállítottak új megújuló energiaforrásokat, illetve projekt ö, tulajdonosokat is vizsgáltunk mindegyiket sikeresnek minősítettünk, mert pozitív hatása, hatásuk volt a vidékfejlesztése. Azonban a kiválogatási folyamatokban vannak gyenge pontok, és ezért a gazdasági előny nem föltétlenül a vidéki területeket érintette, hanem inkább a projektek tulajdonosait. A jobb igazgatás valószínűleg változtathatna ezen, és a vidéki gazdaságot lendíthetné fel. A következő ajánlásokat fogalmaztuk meg. A jövőbeli megújuló energiapolitika kialakításakor a bizottságnak és a tagállamoknak jobban figyelembe kell vennie a vidéki területek adottságait és szükségleteit főleg akkor, amikor az integrált nemzeti energia és éghajlati terveket készítik. A bizottságnak a társjogalkotókkal együtt kell megalkotnia a jövőbeli szakpolitikákat, amely jobb biztosítékokat tartalmaz a biomassa felhasználását, illetően energiacélokra. A bizottságnak rá kell mutatni arra is, hogy a vidékfejlesztési alap milyen célt szolgál eh, a megújuló energiák szempontjából, és eh, aktuális információval kell ellátni az új megújuló energiaprojektekről a tagállamoknak, a végrehajtás érdekében 2019-ben. A bizottságnak arra is ösztönöznie kell a tagállamokat, hogy megfelelő kiválogatási folyamatokat vezessenek be annak érdekében, hogy a fenntartható vidékfejlesztés egyértelmű célja tükröződjön a projektekből. Nagyon köszönöm a figyelmüket, üdvözöljük Kadenbach asszony munkadokumentumát, ha esetleg bármilyen kérdésük merülne fel, örömmel válaszolok rá. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm. Most akkor Kadenbach asszony következik az előadó, parancsoljon. Ja, vielleicht äh, müssen wir ein bisschen froh sein, dass die Frau Gressler jetzt... Azt hiszem, örülhetünk, hogy Gressler asszony nincs itt a teremben, mert megint felidegesíteni magát, hiszen ez is egy olyan helyzet, hogy a cél, amit magunknak meghatároztunk parlamentként, és a bizottságnak is azt bizonyítják, hogy megfe- azt kellene bizonyítani, hogy megfelelnek a költségvetési soroknak, és a meg- az elvárásoknak megfelelően kerülnek elkötésre. Tudjuk, hogy a pénznek csak egy részét költötték el, egy-kettő, hogy a többi forrás és joggal fogalmaztak drasztikusan drámaian, nagyon sok esetben egyszerűen nem meghatározottak világosan az indikátorok, tehát a számbevőszék, és végül az adófizető számára nehéz megállapítani azt, hogy vajon ezek a pénzek tényleg európai többletértéket jelentenek ki konkrét esetben a vidékfejlesztés számára többletértéket teremt. Ugye németül azt szoktuk mondani, hogy mindig van egy szalag a pénzen, tehát ebben az esetben valóban van egy szalag rajta, ami rajta van a küldőnek a, a neve, és a célja is, a vidékfejlesztés a lényeg, egyszerűen nincs meg az eszköz hozzá, hogy mérjük. Az első kommunikációban Hogan biztos a, a közös agrárpolitika jövőjéről beszélt, arról, hogy még több rugalmasságot, flexibilitást adni a tagállamoknak és a bizottság talán majd elmondja, de ugyanez a baj, amit a, hogy nem lehet igazából sok mindent tenni, mondja a bizottság, mert a tagállamok hatásköre az, hogy hogyan alakítják a programot, hogyan használják fel a forrásokat. Szerintem ez nem ez a célja ezeknek a forrásoknak, hogy a tagállamok mm, kénekedők szerint és főleg mm, nehezen bizonyíthat, bocs, használják fel ezt a pénzt. Azt szeretném, hogyha ezeket az ötleteket, gondolatokat, amelyeket a számvevőszék meghatalmazott, nem csak hogy részben elismerjük, hanem valóban komolyan vegyük. És a későbbiek során a második pillér kialakításánál a politikában pontosan ezt tűzzük ki célnak. Hogy a vidéki területeket segítsük. Meg kell, hogy mondjam, nagyon fontos hogy a megújuló energiákra átálljunk, de úgy tűnik, mintha csak pénzügyi finanszírozási eszköz, a, a finanszírozási eszközök csak a megújuló energiára számára állna rendelkezésre. Pedig nagyon sokszor beszélünk a biomasszáról, és, és nagyon so, most kár, hogy nincsenek itt az Agriból vagy az Enviből, és mindezt nem hallották, de hát a biomasszát egyszerűen nem tekintjük fenntartható energiaforrásnak. És úgy gondolom, hogy ezt is alá kell hozni. Szerintem már rég kimerítettem a felszólalási időmet, de remélem, hogy lesz még lehetőség arra, hogy beszéljünk erről milyen intenzíven, mert a lakosság körében a mezőgazdasági kiadásokat általában nem igazán figyelik megértéssel, és csak a Brexitet kell megemlítsem, de a jövőbeni mezőgazdaságpolitika úgy tűnik, hogy kevesebb pénzt fog tudni kapni, tehát takarékoskodni kell. Úgy gondolom a második pillér nagyon fontos, és hogyha ilyen slampos pénzodaítélésekkel, forrásodaítélésekkel, és a nem célirányos támogatásokkal megyünk tovább, akkor egyszerűen vissza fognak venni ezekből a forrásokból, és ezzel a vidéknek, a vidékfejlesztésnek és az Európai Unió és állampolgárainak versenyképességének sem teszünk jót. Úgyhogy azért gondolom, hogy nézzék meg komolyan az ötleteiket, mert bizonyítható, hogy az, e- tehát be kell bizonyítani, hogy az európai adóforrásokat a lehető legjobban alkalmazzák, és a célok, a klímacélok és bármi mást el tudunk ezzel érni. Thank you, Mrs. Uh, Kadenbach. We, we got a... Köszönöm, Kadenbach asszony. Mivel ez már a második körös eszmecsere, egy kicsit több időt szánunk rá. Zadovszki úr, parancsoljon. Köszönöm a szót. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak a dokumentum elkészítéséért, illetve annak ismertetéséért. Azt mondta, nagy kár, hogy Gressle asszony nincs itt. Vagy talán jobb is. Mert talán kicsit túl sokat foglalkozott volna vele. Ön már ezt megtette, úgyhogy gratulálok de hát nem ez a lényeg, nem ezt akartam mondani. Szerettem volna köszönetet mondani a számbevőszéknek, mert a megújuló energia, a vidékfejlesztés gyakran kritika tárgya. Gyakran készülnek külön jelentések ebben a témában, és az elmúlt négy év során semmi előrelépést nem tapasztaltam. Nagyon sok ilyen programról, hosszasan írnak, de ami a mérési mutatókat illeti, ezek nem is léteznek. Csak össze-vissza történik az értékelés, abszolút semmi koherens megközelítés nem létezik. A megújuló energia egy csomó mindent érint. Kapcsolódik persze az egész klíma kérdéshez is, és ez még több generációt érinteni fog. Nem igazán tudjuk, hogy milyen mértékben, de ez nyilván attól függ majd, hogy most mit döntünk, mit választunk. Az EU a globalizált világban az egyik legjelentősebb szereplője a dolgok megváltoztatásának, a problémák megoldásának. Üdvözlöm e, az ambíciónak ezt a szintjét. Azonban nagyon fontos, és nem én vagyok az első, aki ezt mondja, hogy az EU potenciális lehetőségei gyorsan eltűnnek. Megvannak az ambíciózus tervek, de ehhez stratégiákra vannak szüksége, és mérhető intézkedésekre. Az Európai Bizottságnak pedig mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minden egyes tagállam benne legyen ebben. A megújuló energia nem csak a az ellátás biztonságát illetően fontos, hanem geopolitikai kontextusban is, abban a szélesebb körben, amelyben mi is megtalálhatók vagyunk. A megújuló energia és a vidékfejlesztés nagyon érdekesen kapcsolódnak egymáshoz. Változásokat kell tapasztalnunk, illetve a helyi régióknak lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy elmondják a véleményüket, mert nekik is joguknak kell lennie ahhoz, hogy jó projekteket fogalmazzanak meg. Egyetértek a számbevőszék megállapításaival, itt rengeteg szkiner, szinergia lehetőség van, és sajnálatosnak tartom, rendkívül sajnálatosnak, hogy a számvevőszék úgy ítéli meg, hogy ezeket a szinergiákat nem lehet létrehozni. Egy másik kontextusra utalnék. Megszületett 2016-ban a 31. külön jelentés az éghajlati intézkedésekről. A bizottság stratégiai tervet hozott létre a költségvetésről az éghajlat intézkedések kontextusában. Könyörögtem a bizottságnak, hogy a mezőgazdaság, a halászat, a vidékfejlesztés legyen a középpontban, és hogy kapcsoljuk ezt a környezetvédelmi és éghajlatpolitikához. És itt vagyunk, 2018-at írunk, és semmi nem történt. Az Európai Bizottsághoz fordulok, konkrét, konkrét, konkrét akciótervet, stratégiát hozzanak létre az Európai Unió jövőjére vonatkozóan, amely figyelembe veszi minden potenciális aspektusát az Európai Uniós költségvetésnek, illetve az azok közötti kapcsolódásnak. Ne vegyék külön a különböző fejezeteket támogatnunk kell azokat a projekteket, amelyek valós többletértéket képviselnek. És ez nem az első alkalom, hogy ezt hallják, pedig annyira fontos. A projekteknek alapos meggondolások alapján kell elkészülniük, hogy mi a célja az EU-s politikáknak, mit szeretnénk elérni, és itt Párizs jut eszembe. Végezetül két dolgot említenék még meg. Természetesen a bizottságnak ösztönöznie kell a tagállamokat arra, hogy szinergiákat hozzanak létre, és valós helyi stratégiákat, amelyek kapcsolódnak az EU-hoz, mert egyébként nem fog működni. Végül pedig hadd mondjam azt, hogy igen, kihívás ez, de én nagyon szeretem a kihívásokat. És úgy gondolom, hogy az Európai Unió képes megbírkozni ezekkel. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben látunk konkrét eredményeket, és ahelyett, hogy az Európai Uniót, az Európai Bizottságot kritizálnánk, dicsérni fogjuk. Parancsoljon Flanigan úr a következő. Thank you very much. Um, I, I, I, I'm wondering was the translation... Nem tudom, hogy jól hallottam-e, de azt mondták, hogy nem volt igazából a vidéki területek között kapcsolat, és nem vették őket figyelembe. Kétség kívül a megújuló energia, ahogy a cím is mondja, a fenntartható vidékfejlesztésért óriási lehetőségeket rejt magában a szinergiákra is. Ahol én élek, ott rengeteg megújuló energiaprojekt van, és ez nulla nulla kapcsolata van a lakossághoz, semmi. Nem lehet semmit kimutatni. Egy olyan helyről származom, ahol mi úgy világítottunk, fűtöttünk és szárítottunk a ruhánkat, hogy hogy saját magunk ástuk ki a kezünkkel a tőzeget, és azzal azt égettük. Nem csak, hogy szinergiák nincsenek a mostani programokban, hanem egy olyan helyzetbe kezdünk kerülni, amikor egyszerűen olyan jelentős mértékű programok vannak, ahol nem tudjuk, hogy, hogy ki a projekt, nincs nyereség, nem tudjuk, hogy kik dolgoznak benne, sokan járnak mondjuk Németországból, Franciaországból, hogy a tájat nézzék meg, de nem tudom, hogy egyáltalán ezt megtehetik-e még. Jobb lenne, ha lehetne szinergia, és lehetne a szinergiákból bevételünk, de nincs. A helyiek azt mondják, hogy semmiért nem akarunk már. A biomasszát, ha megnézzük, nem. a biomassa, erdészet mind lehetőséget rejtene. A biomassa számára most külön területeket körül, különítettünk el és ültettünk be, és kevesebb a szénkibocsátás, CO2 kibocsátás, mint korábban, hektáronként 42 tonnát számolt, számoltak korábban, most csak 12, tehát 32 tonna hektáronként már a megújuló energia oltárára került. Nem kell lángésznek lenni ahhoz, hogy ha lássuk, hogy milyen ö, problémák vannak. Van, persze van erdősítés, Európai Beruházás van ki pénzekkel, de nincsen kapcsolat ezek között, a projektek és az eredmények között. Mint mondtam, egy olyan helyről ö, jövök, ahol üzemanyag függetlenség van. Még akkor is, amikor nem volt enni semmink, akkor is legalább melegben voltunk. Az embereket nem sikerült magunkkal vinni ezen, e, ebben a kérdésben, és e, úgy gondolom, hogy ez önmagában is e, akadályozza az előrelépést. A jelentés szerintem borzalmas, és a biomasszával kapcsolatban végre legyünk őszinték az elsődleges termékeket termelni biomasszára sem értelme. A hulladék az igen, Newcastle-ben biomasszát égetnek, és sokkal nagyobb szennyezést okoztak, mint hogyha szenet égetnének. Ez sem, nem is hisz, hihető ez. Köszönöm. Köszönöm, Fenegen úr. Most a bizottságnak adom meg a szót Hoffman úr van itt a bizottság részéről. Hoffman asszony. De Hoffman. Kádenbach asszony és tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, először is az előadónak és a számvevőszéknek mondom, hogy köszönöm a jelentést, nagyon érdekes volt számunkra is, mert azt mutatja, hogy van még hova fejlődni, ahogy önök is mondták. Először is a a megújuló energiapolitika. Van erre vonatkozó jogalkotási javaslat. A parlamenttel tárgyaljuk, több olyan elem van, amelyel jobb helyzetet tudunk teremteni, van még tere a javulásnak. Sok kérdéssel foglalkoztak. Ami nekem fontos, az az, hogy a bioenergia fenntarthatóságot kell, kritériumokat kell továbbfejleszteni. Ezeknek azt kell biztosítani, hogy a biomassa energia a, az erdő biomassa számára is bizonyos mércéket, vagy ellenő garanciákat tartalmazzon. Aztán több olyan kérdéssel is foglalkoztak, amelyeket a jövőben szeretnének már kicsit jobban látni, ugye nincsen információ, nem lehet eh, mérni, mondták, amit a jelenlegi elsősorban vidékfejlesztési politika tesz. Ha megengedik, akkor eh, egy kérdést szeretnék megemlíteni. A jelenlegi programozási időszakban az eredményindikátorok formájában mérjük e területnek a támogatását és a támogatás felhasználását. Az eredményeket nem lehet minden évben mérni, ez igaz, de az eredmények 2019-re lesznek meg. Addigra lesz egy külön jelentés, és lesz megfelelő információnk az össz, a megújuló energia termelés össz eredményeiről, és a, a támogatott termék, az a támogatott termék projektekben a megújuló energia alakulásáról. Azt hiszem, igenis a bizottság foglalkozik a mutatókkal, de hát nagyon nehéz a tagállamoktól ezeket megkapni, ha őszinte akarok lenni. Tehát valóban igen jól fejlett a közös nyomonkövetési és értékelési keret, 95 mm, mutató van, amit muszáj mérni a tagállamoknak. Rengeteg területre vonatkozó információink is van, de úgy gondolom, hogy azért ezt arányosnak kell tudni tartani a tagállami erőfeszítésekkel. Tehát, hogy meg kell nézni, hogy mi mindent kell tenni a tagállamoknak azért, hogy mi mérhessünk valamit. És hát nem mindig egyszerű a projekteket a megújuló energiá mennyiségét mérni, amit előállítanak. De dolgozunk ezen, és tudjuk, hogy ez fontos. És eh, szeretnénk megkapni ezt az információt, 2019-re már lesz is. Ami a jövőt illeti, a vidékfejlesztés jövőjét is. Talán tudják a közleményből, a mezőgazdaság és élelmiszer közleményből, több területen szeretnénk fejlődést elérni. Az egyik, hogy az eredményorientált felfogásra fogjuk az intézkedéseinket építeni. Tehát azt nézzük, hogy mi, a, mi az eredménye, nem pedig az, hogy hogyan érik azt el a tagállamok. Megfordítjuk tehát a felfogást, és a, az eredményekre összpontosítunk. Elvárás lesz a tagállamoktól, hogy minden egyes programban elemezzék a helyi szükségleteket. Ez is fontos. Nem arról van szó, hogy azt csinálnak a majd a tagállamok, amit akarnak, de azt is be kell lássuk, hogy a régiók és a tagállamok eltérő elvárásokkal, eltérő követelményekkel rendelkeznek, és a stratégiát most úgy kell kialakítanunk, hogy a, a bázist elemezzük. Úgyhogy ezért lehetővé kell tenni ezt a tagállamoknak, és ezt a fajta elemzést erősíteni kell. Aztán, ami a, az ellenőrző eszközökhöz is kapcsolódik, a mezőgazdaság és élelmiszer közleményt a jövőben majd így fogjuk kiegészíteni, ez egy értékelési eszköz lesz minden egyéb szakpolitikai területre vonatkozóan, tehát meg kell nézni, hogy a különböző szakterületek hogyan hadnak a vidékfejlesztésre. Aztán vannak a jövőbeni közös mutatók, most is lesz, vannak ezek, a jövőben is fogjuk nézni a megújuló energia elemeket. Aztán az is elhangzott, hogy több útmutatóra van szükség. Fenegen úr is mondta, hogy az ő régiójában nincs tehát a vidéki lakosság nem igazából tud azonosulni ezekkel a projektekkel. Van jelentés azokról a projektekről, amelyek eh, vidékfejlesztési projektek, a megújuló energiák kérdéskörében különböző példák is vannak, nem csak napelemek, de igaza van ez is, de a, ez is a helyi megújuló energiakoncepció része. Az Európai Innovációs Partnerség keretében és a fókuszcsoport csoport keretében megnéztük, hogy hol lehet és hogyan lehet a megújuló energiára koncentrálni, a bevált elvinni a tagállamokhoz. Nagyon sokat tettünk a tájékoztatásért, hogy megnézzük, hogy mi lehetséges, és reméljük, hogy ezt majd nagyobb mértékben fogják figyelni sőt, hát kötelezni is fogjuk a jövőben a tagállamokat, hogy szelekciós kritériumokat alkalmazzanak a projektek kiválasztásához, és a közös módszertart is meghatároztuk. Így szeretnénk biztosítani azt, hogy a lehető legjobb minőségű projekteket válasszák ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hoffman asszony. Most megadom a lehetőséget a számvevőszéknek is, hogy válaszoljon, amire csak szeretne. Köszönöm én is a véleményeket, és köszönöm, hogy támogatják az eredményeinket. Talán Fleningen úrnak hadd válaszoljam a következőt. Egyetértek azzal, amit mond, de hogyha a fenntarthatósági kérdéseket említi, akkor a jelentésben rámutattunk arra, hogy a megújuló energia nem szinonimája, mert a megújuló energia nem mindig fenntartható. Úgyhogy a biomassa használatának legörgetését azért végig kell gondolni, nehogy levágjuk a fákat, hogy elégessük a tűzhelyben, mert nem ez a helyes út. Ami a megújuló energiák beruházását illeti, nos, nagy projektekről beszéltünk, és az elején arról, hogy a megújuló energiákat különböző alapokon keresztül finanszíroztuk és ön csak az IAF-ről beszélt, nem pedig az összes többi megújuló energia eszközről. És amit ön először említett, hogy mit vettünk, mit vettünk figyelembe, ha a vidéket nem. Azt hiszem, különösen az, IA, az IAF számára szempontjából az fontos, hogy a tagállamok hogyan tervezték meg a költéseket, és a megújuló energia beruházásokat hogyan kapcsolták a vidékfejlesztéshez. Erre nem találtunk semmiféle magyarázatot, hogy miért nincs kapcsolat, és ez is az, amit a jelentésben jeleztünk, hogy ha van egy gazda, aki napelemeket rak fel saját használatra a gazdaságára, az a vidékfejlesztést nem igazán támogatja. De hogyha a, a távfűtéshez pelleteket használnak, akkor egyfajta láncot alakítunk ki, hiszen sokkal több ember kell, aki a, a pelletek előkészítéséhez, a, a, rend, a fűtési rendszer kialakításához. Ennek akkor a vidéki területre sokkal nagyobb hatása van. De nem kaptunk magyarázatot arra, hogy a tagállamok mit akarnak ezzel a pénzzel tenni. És még egy dolog, az Európai Bizottság válaszával kapcsolatban. Hoffman asszony azt mondta, hogy 2019-ben már lesznek eredménymutatók, amik azt mutatják majd, hogy mi a megújul energia összberuházása és eredményorientált indikát mutatókat használnak. Megnézik a támogató projekteket. Valóban ez a már előrelépés ahhoz képest, amit az auditban láttunk, de ha ez az egyetlen mutató, amit nyomon követnek, akkor nem tudom, hogy hogy lesz más megoldás. Ha a megújuló energia mennyisége az egyetlen, amit mérnek, akkor csak a megújuló energiát kell támogatni. A megújuló energia finanszírozása finanszírozásánál azt kell megnézni, hogy mi lesz a vidékfejlesztés, fejl, vidékfejlesztéssel, de a vidékfejlesztés méréséhez kellenek mutatók, munkahelyek, vagy egyebek, nem csak a megújuló energia, amit a beruházások előállítottak. Köszönöm. Az előadónak adom meg még a szót. Van még egy kérdésem. Az hasonló. Az indike a mutatóknál először ugye azt mondta, hogy 2019-re lesz meg, ez egy kicsit kevésbé megfelelő időszak, mert a jövő héten lesz az, az új kap javaslata, amit megkapunk a bizottságtól, és az, hogyha a második pillérre, pillér kialakítására még egy évit várni kell, az nem biztos, hogy jó lesz. A második kérdésem pedig az, hogy ez a kapcsolat a megújuló energiák és a, a régiókra való hatását hogyan tudják mérni. Ha nem hozzuk ezeket össze, ha nem nézzük azt, hogy prioritás listák, javaslatok lesznek a tagállamokban a a szelekcióhoz. Tehát ha ez nincs, akkor mi lesz? Nem igazán szeretnék egy pár beszédre helyet adni, amúgy is van 15 perces késésünk. Jó, akkor nem kérek rá választ, köszönöm ennyi. Köszönjük szépen, nagyon érdekes kérdés ez is, és nagyon érdekes vita. Nem itt mondtam, majd ezt megbeszélhetik. A következő kérdésünk is nagyon érdekes a 9-es témára térünk vissza. A Regionális Fejlesztési Szakbizottsággal együtt a, az uniós kohéziós politika hatását nézzük meg Észak-Írországra. A saját jelentésemnek a véleményét kellene elmondanom, ez valóban szokatlan, de azt mondták, hogy ezt megtehetem. Tudom, hogy hozzá fog Fenigen eh, úr is szólni. Itt van ez a vélemény, a kollégák megkapták a véleményt. A kohéziós alapok Észak-Írországi költésénél megnéztem a legnagyobb projekteket, az e IRDF, ESF projekteket, és hogyha az Európai Unióból kilép Nagy-Britannia, akkor Észak-Írország már, már nem lesz jogosult. Megnéztem, hogy milyen alapok lesznek 2020-ig még. Megnéztem egy tényfeltáró misszióban a Regionális Fejlesztési Bizottságbeli kollégákkal, megnéztük az interreg határon átnyúló projekteket. Nagyon érdekesek, olyan projektek, amelyek lehetővé teszik a határ egyik oldalán élők számára, hogy a másikon dolgozzanak, és megnéztünk néhány egészségügyi projektet, amely különböző a határ különböző oldalán lévők számára az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést tették lehetővé. Hm? Például beszéltünk az áldozatszolgálattal, amelyet az Európai Unió békeprogramja finanszíroz, két közösség community centerét is meglátogatjuk, fiatalok összejönnek, szocializálódnak, közösen fociznak, táncolnak, zenélnek, és mind a két tradícióból érkeztek fiatalok. Az Európai Unió békeprogramjának finanszírozása nagyon fontos, és hosszú éveken át tartó konfliktus után fiatalokat hozza össze. A regi számára készítettek egy jelentést, és a két program, az Interreg és a program nagyon fontosak a, a két közösséget egyesítik, és reméljük az, hogy ezek finanszírozása folytatódik a Brexit után is, az ír és a brit kormányokat meg kell győzni arról, hogy ezeket a típusú programokat finanszírozzák a jövőben is, én remélem, hogy ez így lesz, hiszen nagyon fontos programokról van szó, és nagy hatást fejtettek ki mind a két közösségre, mint említettem, tehát fontos a Brexit után is támogatni őket. Amikor a jelentést készítettem, akkor azt mondták, hogy a Brexitet ne érintsem, nagyon nehéz ezt elkerülni, amikor EU-s finanszírozásról van szó, a 2019 után a nagy vita a határok kérdéséről szólt, ez a brexit-es tárgyalásokon kulcsfontosságú pont lesz. De a véleménytervezetben és az én jelentésemben erre nem tudtunk kitérni. Mindenki, aki elolvasta a jelentést, és egyetért a tartalmának nagy részével, az ő megjegyzéseket várom. Először Zeller úr, majd Flanagan úr kapnak szót. Köszönöm szépen, Derek. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a, a regi tényfeltáró misszióját vezethettem Írországba. És annyit szeretnék mondani, hogy aki ténylegesen gondolkodott, meggyőző akar lenni az EU programokról, vannak északi írországba kell látogatnia, néha a híradóban találkozunk ezekről a jelentésekkel. Az aktuális eh, híradás 25 évvel ezelőtt arról szól, amikor bombatámadásokról, erőszakról esett szó nap mint nap, Észak-Írországban erőszakes eh, fellépésekre került sor Belfastban és Derryben is. Ebből ma már semmit nem érzünk, de minden beszélgető partner azt mondta, hogy ne halljuk, hogy a külső megtéveszen bennünket. Tagjaik vagyunk az Európai Uniónak, lehet váltani vagy délre, délről északra. Illetve itt az EU több milliárdos programokat finanszírozott, amelyek ténylegesen a békés együttélést szolgálták. Ha a finanszírozás nem marad meg, akkor a békesen garantált. Ebben a szakbizottságban arra kértek, tisztelt eh, ír kollégám Brian Hayes, az árnyék jelentés tevő, Derek eh, árnyék jelentés tevője, arra kért, hogy olvassam fel a jegyzeteit, Brian Hayes a következőket írja. Már igen üdvözlöm a véleménytervezetet eh, Brian eh, Warmtól, és Észak-Irországon elhatásra volt az EU-s kohéziós politikák támogatása. A PISZ és az interhomoknak eh, szignifikáns hatása volt a régióra. Ami a jövőbeni MFF-et illeti észak irország félmilliárd eurót fognak kapni, és ezen finanszírozás nélkül jelentős programek, például a dél-nyugati szélmalom projekt, de és Danaga jegyzik a jelentést, és ez segíti a határokon átnyúló üzletelést. Egy máik, másik projekt kapcsán szociális eh, listakedvezményezésű projektek szerepelnek a az autista gyermekek támogatása, obezitás elleni küzdelem. A projektek 80%-a az a helyzet, hogy a külső segítség nélkül a többség nem létezik. Üdvözlöm azt, hogy a jelentéstevő ezt a fontos tényt elismeri, és folytatja a finanszírozás támogatását. Ami a pozitív hatást illeti, nem így van és üdvözlöm a vélemény jelentéstevőjét, illetve azt, hogy 2020 után egy megoldásra lesz szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zeller úr, Flanagan úr a következő. Én magam és Brian sok dologban különböző véleményen vagyunk, de amit az imént felolvastál, ezzel nagymértékben egyetértek. 25 évvel ezelőttről beszélünk, Mhm. amíg az ember televíziót bekapcsolja, a katasztrófákról értesül, Csern végét barátom, aki meghalt időközben három évvel ezelőtt, azt mondta, hogy most elmehetek derűbe, és eh, lekidőlhetek egy ablaknak, anélkül, hogy eh, félnem kellene a támadásoktól. Mindez megváltozott, és az ön eh, jelentése derek kitűnő, szükségünk van az interregre, szükségünk van a békefinanszírozásra, és fontos ezt meg is valósítanunk. Eh, hiszen egy olyan témáról van szó, amely jól működött, és úgy érzem, hogy van, vannak olyan esetek, amikor a pénzt eh, nem adminisztrálták megfelelően, minden centet megfelelően kell adminisztrálni, és eh, az emberek, eh, mivel hosszú évek alatt voltak problémák, most ezt szeretnék jól végzetni. Tehát a jól elköltött pénzek, és az elmondható az elmúlt időszakról, illetve a jövőre nézésre, reméljük, hogy ez így lesz, jelentésben nagyon fontos a hármas pont, nehéz belátni azt, hogy milyen megoldás születik Észak-Írország esetében 2020 után. Elhangzott az egységes a front az ír parlamentben. A tárgyások jól zajlanak, viszont van egy olyan érzés, hogy a tárgyalások előmozdításával a kereskedelemben büntetés nélkül a kapcsolatban, határon történik, egy olyan helyzetet eredményezett, amikor a, a folyamat előmozdítása kapcsán vannak kételyek, ezzel foglalkozni szeretnénk, fontos, tehát itt esetleg lerövidíteni a szöveget, nem szabad megengedni azt, hogy lemaradjunk. Eddig ez így volt de fontos, hogy továbbra is kapjuk a támogatást. És ön fején találta a szöget, remélem, hogy élvezte a látogatását. Én mindig szívesen látogatok el kelt a unokatestvéreimhez. González Fernández asszony képviseli a bizottságot. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. A bizottság üdvözli a tervezetet, nagyon örülünk annak, hogy sikeres volt a látogatás, és a kohéziós politika támogatása nagyon fontos volt. Szeretnénk egy pontra kitérni, amikor ez a pont a békeprogramra utalt, akkor, és ezt észak irországi békeprogramnak hívják, ez nem csak Írországot, hanem a határmenti countikat is lefedi. Nagyon óvatosaknak kell lennünk ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük Írországot, békeprogramnak is hívjuk mindezt, és lehet, hogy ez a kifejezés maradhat. Üdvözlőjük azt a tényt is, hogy az Interreg, a PISZ és a határokon nyúló projekteket támogatni kell, a bizottsági kommunikai részét képezte, annak a munkának a részét, amelyet 2017-ben a bizottság végzett, és mi támogatnánk azt, hogyha ez folytatódna a menedzsment struktúrákat illetően is, és holnap a regiben szavazunk majd a jelentésről. Köszönöm szépen, Nincsen különösebb összegzés, de felírom azt, hogy lesz szükség majd szavazásra, és főleg és köszöntjük. Ő sokkal többet tud a témáról, mint mi mindannyian összevetve. A brexit tárások attól is függenek, hogy egy adott napra mi történik. Én úgy érzem, hogy meghatározó az, hogy minden szereplő piacon maradjon, a kult is említhetjük mi mi nem látunk problémát azzal kapcsolatban, hogy hogyan költötték el a pénzeken. Amikor ott voltam, egy dolog meglepett. az utólag pozíció elfogadta az írországi finanszírozást, azért fogadta ezt el, mert szemleges finanszírozás, és az összes közösség sikeres volt, Nagyon fontos, hogy a jövőben ez a két program feltétlenül működjön a jövőben, és van egy dátuma a bevezetésnek. Április 30-áig eh, kell ezt a témát lezárni, és várom a kollégák megjegyzéseit addig is. Martina érkezik az utolsó napirendi ponthoz, és röviden felfüggesztem az ülést. Okay, Martinez, uh, you... Martina megérkezett, úgyhogy a tízes napi rendi pontot következhet. Hozzájárulás a Horizont 2020 utáni uniós kutatási program egyszerűsítéséhez. A számvevőszéki tag is itt van, Brenning Mayer úr. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! a bizottság képviselői, illetve mindazok, akik hallgatják ezt az ülést. Nagyon örülök, hogy bemutathatom, hogy az egyszerűsítésről szóló briefing notot bemutathatom a kutatási programokról 2010-ben az Európai Parlament bizalomra épülő és kockázat toleráns megközelítést kért a kutatási programokban. Az Európai Unió kutatási programja a Horizont 2020 bonyolult. 130 ezer kérvény érkezett be, 20 ezer projekt kapott támogatást, tehát egy jelentős gépezetről van szó, amelynek zökkenőmentesen kell működnie ahhoz, hogy hatékony lehessen. Mint a szék szagja, illetve jelentős készítője, azt gondolom, hogy az ilyen jellegű programok egyszerűsítése nem is olyan könnyű, és ez volt az egyik legfóbb kiinduló pontom is. Nagyon fontos az, hogy az egyszerűsítés végkifejletét olyan programok esetében, mint a 2020-as stratégia, különböző érdekek közötti egyensúly megteremtésével lehet elérni a kutatás és fejlesztés területén, és egy lépésenkénti haladásról van szó. A tanács megkérte a számvevőszéket, hogy jutasson el információt, illetve inputtal gazdagítsa a folyamatot, a bizottság várta az információt, a számvevőszék jelentés kapcsán várta a megállapításokat, az egyszerűsítésre tett javaslatokat. Meghívást is kaptunk az arra, hogy ezt a briefing anyagot április előtt dolgozzuk ki, azért, hogy ez re releváns maradhasson a több éves pénzügyi keretben. Hát mi dolgozunk, egy olyan auditon dolgozunk, amely decemberben fog lezárulni, és amely egy közönkutatásra alapul, majd a kutatás fejlesztés jegyében ez a kutatás fontos információkra deríthet fényt azzal kapcsolatban, hogy a Horizont 2000 22-es stratégia megvalósítását hogyan látják előre a kedvezményezettek. A tanács ríkásztja és a bizottság ríkásztja azt jelzi, hogy limitáltak a forrásaink, a, da, a holland kabinet is így nyilatkozott. Az alapja számvőszéki határozatok. Egy nagyon fontos téma, amely fontos az EU kutatási programjaimban, a kiadatások, másrészt pedig a kettőítési rendszer. Láttuk azt, hogy az FP7 e és a Horizon 2020 stratégia nagyon fontos elemek, de azt is láttuk, hogy a visszafizetési rendszer bár mindenképp előfordulhatnak problémák, és a kérdés az, hogy meg lehet-e változtatni a rendszert, annak érdekében, hogy a hibákat, félértéseket a programon csökkentsük. Nagyon rövid leszek az előadásomban. Eh, az öt dilemmával kezdeném, amelyeknek hatása van az egyszerűsítésre. Eh, az első evidens, a megvalósításban nagyon személy bevont, úgymond, és a stabilitás, valamint a változás, mindkét téma nagyon fontos, és van egy igen költséges infrastruktúra, nagyra értékeljük a rendszer hatékonyságát, a változtatások mindig költségeket indukálnak a rendszerben, és az egyik hatása jelentésnek az lehet, hogy a konzultások gazdagok lesznek, és ez egy nagyon fontos jelzés, hogy a Horizont 2020, lehet, hogy ennek utánkövetése igen bonyolult. Tehát a rendszer megértéséhez több fontos is szükség van. A második diláma a diszkréció jogi jogbiztonság, különösen akkor, amikor az egyetemekről van szó, intézményekről közép és vállalatokról, cégekről, tőlük lehet kérni a magyarázat vállalását a helyszínen, de az is nagyon fontos, hogy van jogbiztonság a határon is, ne legyen vita a szabályok sítését illetően, és nagyon gyakran hiányosság van az értelmezésben, és a folyamat végén megállapítják azt, hogy európai pénzeket kell visszafizetni, vagy pedig hiba fordult el. A visszafizetés azért történik, mert a kedvezményezettek nem számítottak arra, hogy esetleges hibát védhetnek. A harmadikon a kedvezményezett érdekei és az EU érdekei. a visszafizetési kártérítési rendszereknél a visszatérítés kártérítés a teljes költségek megtérítését jelenti a kedvezményezeteknél, és az EU-s érdek az, hogy az átterány felé mozduljunk el. The next. A következő dilemma a regionális elterjedés és a kiválóság. Nagyon kényes terület ez, mert a Horizont 2020 szellemi versenyen alapul. A különböző régiók teljesítményén, amelyek részt vesznek a programban, és Európa törképe azt mutatja, hogy nincs egyenletes regionális eloszlás. Esetleg egy egyensúlyi helyzet kialakításával lehetne ezt megoldani, hogy egyrészt a kiválósággal foglalkozunk, illetve a regionális elterjedés egyenlőtlenségeivel. A vége az elszámoltathatóság tulajdon, amikor a parlament a bizalmi alapú rendszert és a kockázattoleranciát képviselő rendszert kéri, ez az önigazgatás, önszabályozás irányát mutatja a kedvezményezetek részéről. Másrészt viszont a közérdeket az Európai Bizottság és a kedvezményezettek elszámoltathatósága biztosítja. A következő dián a javaslatunkat láthatják. Ezek szorosan kapcsolódnak megjegyzéseinkhez, meglátásainkhoz, a napi alkalmazás terén szerzett tapasztalatainkhoz a Horizont 2020 kapcsán. Egy dolog eléggé egyszerű, de ugyanakkor nehéz is elérni, hogy megfelelő idő legyen a jogi aktusok elfogadása és végrehajtása között, amelyek a 2020 hoz Horizont 2020-hoz kapcsolódnak, mert ez tulajdonképpen ilyen utolsó pillanatban végzett feladat, és akkor a bizottságnak is a kedvezményezetteknek egyik napról a másikra kell egy rendszert létrehozniuk, ami pedig nem igazán jó alap egy ilyen összetett rendszer alkalmazásához. A második javaslat az egyszerűsített költségopciók további felhasználása, mint például a, az általány összegek díjak felhasználása. A számbevőszék itt gyakorlatilag fokozatos rendszert javasol. Kísérleti alapon talán a bizottság több tapasztalatot is tud szerezni arról, hogy az egyszerűsített költségopciót hogyan is kell kezelni, illetve hogy lehet összegyűjteni ismereteket arról, hogy a kedvezményezések hogyan reagálnak erre az egyszerűsített költségopcióra. Harmadik dolog, az útmutatások használatának elmagyarázása lenne, amelyek nem kötelező jellegű szabályok. Ha útmutatókról van szó, példákról, kötelezőnek tekintik őket, más alkalmazás pedig nem felel meg a szabályoknak ez a feltételezés, és ez nem így van. Az auditálásnál nagyon fontos, hogy minden a számbevőszék kezébe kerül, az útmutatások pedig nem tekintendők kötelezőnek. Talán fokozatosan kellene ezt is kezelni, tehát lehet, hogy ez most itt a sláger, hogy a legjobb gyakorlatokat kellene elfogadni a számvitel terén. Hogyha például van egy óriási cég, amelynek pénzügyi rendszere rendkívül összetett, és részt vesz a Horizont 2020-ban, de egy úgynevezett árnyék pénzügyi rendszert kell, hogy létrehozzanak, hogy megfeleljenek a Horizont 2020 elvárásainak. Ugyanez a helyzet például nemzeti szinten az egyetemekkel. A kérdés felmerül tehát, hogy meg tudjuk-e oldani ezeknek a különböző számviteli gyakorlatoknak a problémáját, nevezetesen, hogy a kedvezményezetti ö, számviteli rendszer irányába mozduljanak el, hogy a szabályok alkalmazásának eltérését kikerüljük a különböző országokban és régiókban. Az ötödik javaslat elismeri a jó projektjavaslatokat a Horizont 2020-on belül, illetve olyanok, amelyek más programokban megtalálhatók, Ez azért született, mert az eljárás nagyon sok kedvezményezetben csalódást keltett. Pedig jó minőségű programokkal álltak elő. Itt merül fel az Európai Unió számára az a nagy kérdés, hogy a főigazgatóságokon belül lehetne a különböző programokat egymáshoz közelíteni, mert a Horizont 2020 sikere nem csak a hősökön múlik, hanem azokon is, akik valós feladatok ellátásáért valós pénzeket kapnak. Remélem ez a rövid bevezető elegendő információt szolgáltatott, várom a kérdéseiket, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az előadón következik, Dlábájová asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Tisztelt szembevőszégi képviselők, kedves bizottsági képviselők, kedves kollégák! Először is örülök, hogy az egyszerűsített kutatási keretprogramokról beszámoljak az EU-ban. Csak négy éve érkeztem ide, de már azóta azt kérjük, hogy az EU finanszírozást és az EU-s törvényeket egyszerűsítsük. Nem könnyű a feladat, mert megfelelő egyensúlyt kell teremteni, és itt a bizalom és az ellenőrzés közötti egyensúlyra gondolok. Talán elmondanám, hogy mit is értek ez alatt. Ez az úgynevezett dilemmákban tükröződik, amelyekről ön is beszámolt nekünk. Vegyük a Horizont 2020-t, esetét, ami rendkívül összetett, az útmutatások, eljárások, szabályok, végrehajtási szabályok, rengeteg finanszírozó eszköz miatt. Ez aztán már önmagában rejti a szabálytalanság lehetőségét, már csak azért, mert borzasztó összetett. Ezért nagyon örülök, hogy néha kísérleti programokkal állunk elő, mint például az, az általány összegek, stb. stb. Nagyon örülök, hogy a számfevőszék elemzése alapján a kutatás terén az általány összegek modellértékűek lehetnek. Ez relatíve egyszerűsíti már is a helyzetet, ösztönzi a fiatal kutatók, KKV-k, új belépők részvételét a Horizont 2020-ba, úgyhogy csak arra tudnám ösztönözni a bizottságot, hogy használja ezeket, mint a szátány összeget a projekt finanszírozás során, annak érdekében, hogy biztosítsuk a hozzáadott értéket az EU részéről. Ez a következő több éves pénzügyi keretre is igaz. Ami az innovatív költségmodellek alkalmazását illeti, itt is megint csak tele lehet hibákkal az jogbizonytalanság miatt. Nem az adminisztrációra kellene itt a projekten belül koncentrálni, hanem magára a projektre, tehát a tartalomra, a projekt tartalmára, nem pedig a bürokráciára, és az adminisztrációra. Úgyhogy köszönöm a számvevőszéknek az ajánlásokat, a javaslatokat, mindegyikkel egyetértek, és én is várom a Horizont 2020 eredményét egyszerűsítését, amelyre legkésőbb 2018-ban kellene, hogy sor kerüljön, és nyilvánosságra is kellene, hogy kerüljön mindez. Köszönöm szépen, várom a bizottság mondani valóját az egyszerűsítésről. Köszönöm szépen, Sacovszki úr, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék mondani valamit, amiről már Martina is beszélt, de csehül folytatnám, mert úgy jobban ki tudom kifejezni magam, és rövidebben, mint angolul. Először is. Szeretnék köszöntet mondani az Európai Számbevőszéknek, mert rendkívül érdekes elemzést készített a lehetséges kutatási ö, keretprogram, ö, a kutatási keretprogram lehetséges egyszerűsítéséről. Köszönet Martinának is, mert rámutatott a dokumentum egy-két alap problémájára, amelyel már évek óta foglalkozunk. A korábbiakban hallottak, mutatják, hogy már négy éve várunk a meg nem született reformokra, és ez megköti a kezünket. Pontosan ezt mondtam a Kadembak jelentés kapcsán is. Van még egyszerűsíteni valónk, bőven. Az Európai Unió és összetett program struktúrája óriási bürokratikus szörnyeteg G tornyosul előttünk, amely nem tesz lehető lehet, lehetővé semmiféle fejlesztést a kutatás terén. Vioti úrtól is ezt hallottuk, aki a 2018-as költségvetés előadója, hogy az Európai Uniónak továbbra is ezen alapvető kihívással kell szembenéznie, főleg azzal, hogy iparágainknak versenyképeseknek kell lenniük. Keretprogramokról beszéltünk a mai napon, és tudjuk, hogy nagyon sok érdekes projekt, illetve azok kezelői meghátrálnak a bürokrácia előtt, hátat fordítanak annak a lehetőségnek, hogy az Európai Uniós alapokat használjanak fel. Ez aztán felborítja az egyensúlyt a különböző földrajzi területeken. Nézzék meg, hány kezép-kelet-európai ország vesz részt ezekben a projektekben. Egyértelmű, hogy abszolút nincs egyensúly könnyen is látható ez. Nagyon sok nyugat-európai tagállam hozzá van szokva ahhoz, hogy részt vesz ezekben a projektekben. Úgyhogy szabadítsuk meg ezt a labirintust a bürokratikus gyökerektől, és nyissuk meg az ajtót az innovatív projektek előtt. Egyetértek a számbevőszékkel, ami az egyszerűsítést illeti a kifizetések terén, főleg az upstream, a felfelé vezető kifizetések esetében a korai szakaszban, amelyek oly fontosak a kis ö, cégek ö, ö, esetében, akik nem tudnak óriási összegeket befektetni. Remélem a bizottság sikerekről fog beszámolni ezen a területen. Szerintem ki kell használnunk az új technológiák, főleg a digitális technológiák adta lehetőségeket, az applikációk adta lehetőségeket a számvitel területén. Gratulálok a bizottságnak, hogy létrehozták az online platformot, illetve más újításokat is bevezettek. Szerintem a bizottságnak szakértőket kell kiképezniük a tagállamokban, akik a felhasználókat segíthetnék, átsegíthetnék, átvezethetnék a bürokratikus labirintuson. Gyakorlati gyakorlatokat, gyakorlati tanácsokat kellene adni, ahelyett, hogy ilyen ezer oldalas többféleképpen értelmezhető, nem világos útmutatásokat fogalmazunk meg. Hiszen ezt másképpen és másképpen értelmezhetik a tagállamok. Oly gyakran mondják nekünk a tagállamok, hogy az útmutatásokat így is úgy is lehet értelmezni. És a tagállami ellenőrző hatóságok dönthetnek arról, hogy hogyan értelmezik őket. Az Európai Bizottság meg nem tud dönteni, mert az útmutatók nem egyértelműek. Várom tehát azt, hogy kicsit többet halljak arról, hogy az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a kutatásfejlesztés finanszírozása egyszerűbb legyen. Nagyon várom a következő külön jelentést a számbevőszék részéről, és köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen! Akkor most a bizottság kap szót, Bőcse úr, parancsoljon. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, Brigmeier úr, Zabajova úr, tisztelt képviselők. Tényleg nagyra értékeljük az egyszerűsítésről szóló tájékoztatót, köszönjük a számbevőszéknek, nagyra értékeljük, mert nagyon jókor jött ez a tanács, egy hónap múlva jön ki az új keretprogrammal kapcsolatos javaslat. De ezt a tanácsot azért is nagyra értékeljük, mert nagyon finom részletekbe menő, egyértelműen rámutat azokra a dilemmákra, amelyekkel szembe kellett néznünk az egyszerűsítés során, és mindenképpen tükrözi tapasztalatainkat. De semmi sem komplikáltabb, mint az egyszerűsítés. Úgyhogy tökéletesen egyetértünk a szembevő szék véleményével. Annak ellenére, hogy az egyszerűsítés komplikált, azért sok eredményt fel tudunk mutatni. Széles körül az egyetértés abban, hogy a Horizont 2020 tényleg nagyon sokat lépett előre az egyszerűsítés terén, ez mérföldkő. Ha megnézzük a számbevőszék jelentését, ez utal a költségopciók körű egyszerűsített alkalmazására, hogy csak egyet említsek a sok példa közül. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyszerűsítés terén előreléptünk, ezt minden érintett el is ismeri, és optimisták azt illetően, hogy ez majd a hiba százalékok terén is megjelenik. Azonban nyilván tovább kell lépnünk, és a számvevőszéki tanács ellenére sokat kell dolgoznunk, annak ellenére, hogy ez nagyon értékes tanács. Ami az időzítést illeti, a jogi aktusok elfogadása és végrehajtása között, ez nyilván nagy kihívás minden társ jogalkotónak. A bizottság 30 hónapot javasolt, Nyilván a társ jogalkotás során gyors elfogadást kell biztosítanunk. Ennek ellenére az a szándékunk, hogy mire megszületik az új jogi keretről szóló javaslat, már szoros együttműködésben leszünk az érintettekkel, ami a végrehajtási aktusokat illeti annak érdekében, hogy már a kezdet-kezdetén tudatában legyenek annak, hogy hogy kívánjuk végrehajtani ezeket a szabályokat. Másodszorban amikor az egyszerűsített költségopciók további felhasználását illeti, mint például a, az általányokat, a Horizont 2020 esetében már 30%-a ezeknek a, kifizeté, a kifizetéseknek ilyen módon történik. Ott a Maria Szabdowska Curry, a First Stage KKV eszköz, esetében, illetve a közelmúltban kezdődtek kísérleti programok a nanotechnológia terén, az Európai Kutatási Tanácsnál szeretnénk bevezetni még ilyen megoldásokat, illetve a hajóról a vasútra program keretén belül is. A cél az egyszerűsítés és a hiba százalékok csökkentése. Azonban tudatában vagyunk a kihívásoknak és a dilemmáknak is, ami az általányok bevezetését illeti. Feljegyeztem Brenning Mayer úr megjegyez, megjegyzését, ennek fokozatos megoldásnak kell lennie. És úgy gondolom, hogy ez a mi elképzelésünket is tükrözi. Először is az általányok bevezetése először is az érintettek szintjén vezet fel, vet fel kérdéseket a kedvezményezettek eh, síkján. Mert minden egyetemet, kutatóközpontot arra kértek, hogy költségjelentést készítsenek, annak érdekében, hogy az egyetemek és a kutatóközpontok tényleg meg tudják mutatni az állami hatóságoknak, hogy a kutatás során milyen költségek ö, ö, merültek fel. Úgyhogy tényleg ö, ezt a rendszert szerettük volna, hogy használják másodszorban. Félnek attól, hogy az általányokkal csökken a finanszírozásuk. Harmadsorban, Henning Májer úr is utalt erre, az általányok miatt adminisztratív és pénzügyi gyakorlatukon változtatniuk kell. Végül pedig a kutatási projektek esetén a megbízhatóságot is érinti. Úgyhogy ennyit az általányok bevezetéséről, bárhogy is fogalmazzak, száz százalékban nem igazán üdvözölték ezt. Másodszorban ö, könyvelési kérdéseket is felvet ez. Tudnunk kell, hogy ex ante hogyan mérjük fel a kutatási programok költségeit. A bizottságnak így egész másképp kell az értékelést megközelíteni a kutatóprogramok esetében, a projekt értékelése, monitorozása, terén, úgyhogy ezek az hatósági kategóriába kerülnek. Ezeken ellenére a következő keretprogramban készek vagyunk eseti alapon további hátrányokat bevezetni, ahol lehet. and are not conceived to be binding and certainly we Természetesen nyomon fogjuk követni az ajánlásokat. A kedvezményezettek számviteli szokásainak egy irányba terelése. Nos, ez egy olyan probléma, amelyel már régóta küzdkedünk. A számviteli gyakorlatok a követ, kérdése a következő a kedvezményezettek esetében. Egyértelműek a szabályok, amelyek, ala, amelyek lehetővé teszik az EU költségekhez való jogosultságot. A költségelszámolási gyakorlatok azonban nem engedik meg bizonyos költségek felfogását, amelyek pedig jogosultak lennének. Ezért nagyon nehéz elfogadnunk ezeket a számviteli gyakorlatokat. Nagyon gyakran ezek ugyanis nem teszik lehetővé azt, hogy újra számolják egy adott projektben felmerült költségeket. Nagyon sok kutatóegyetem, egyetem, de vállalkozás is csak a személyes költségekre dolgoznak ki költségközpontokat, amelyekkel nem lehet azonosítani a felmerülő költségeket, egy-egy bizonyos EU projekten belül felmerülő költségeket. Ez az oka annak, hogy természetesen meg akarjuk továbbra is nézni, hogy milyen mértékben tudjuk elfogadni a tagállamok és a résztvevők az e, számviteli gyakorlatait. Az a lényeg, hogy ezek megfeleljenek a pénzügyi jogszabályoknak. Végül pedig az egyablakos rendszer. Ahogy a számvevőszék is bemut- megmutatta, a Horizon 2020-ban igen jelentős eh, csökkentések vannak. A projekteknek csak 40%-át finanszírozzák, annak ellenére, hogy kiváló kutatási projektek, de a határértéket meg nem érik el. Az úgynevezett eh, excellence, kiválóság eh, projektekben lehetővé tesszük, hogy a a strukturális alapokon keresztül, vagy a nemzeti forrásokon keresztül lehessen ezeket a projekteket finanszírozni, hiszen ezeket már kiváló kutatási projekteknek eh, tekintetik, melyek a szűk keresztmetszetek. Ott van szűk keresztmetszet, hogy a, eh, nem, fog, nem lehet automatikusan elfogadni azt, hogy a Horizon 2020-ban értékelt projektek a nemzeti finanszírozási rendszerben is finanszírozásban részesüljenek, vagy pedig a strukturális alapokon keresztül. Ezért a következő pénzügyi tervben, időszakban azt kell biztosítsuk, hogy a, az ilyen jellegű projektek finanszírozása is eh, jog, jogos legyen a strukturális alapokból. A második szűk keresztmetszet pedig az, hogyha egy projektet eh, a Horizon 2020-ban fogadtak el, például egy KKV projektet, akkor a finanszírozási arány 120%-os, és a, az Európai Bizottság szabályai nem alkalmazandók. Ha a tagállamok ilyen projekteket szeretnének a nemzeti finanszírozási programok keretében finanszírozni, vagy a strukturális alapok programján belül, akkor különböző szabályok vonatkoznak a költségek jogosultságára. Elsősorban az állami támogatások szabályai miatt. Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a, a versenyfőigazgatósággal, és megállapodást jutottunk, hogy az úgynevezett Eh, kiválóság pecsétje alatt a 2000 Horizon 2020-ban jogosult projekteket pontosan ugyanolyan szabályok mellett kell finanszírozni, mint ahogy azokat a Horizon 2020-ban finanszírozták. Ez volt tehát az ötödik ponttal kapcsolatos gondolatunk. Összességében elmondhatom, hogy meggyőződésünk, hogy eh, jelentős eh, fejlődést tettünk meg a Horizon 2020 alatt, és biztos vagyunk abban, hogy csökkenni fog a hiba arány, de természetesen egyszerűsítésre van szükség először is. Ebből a szempontból az általány összegű finanszírozást fogjuk meghatározni esetenkénti elbírálás alapján, akkor, amikor a nemzeti számviteli gyakorlatokat oly mértékben tudjuk elfogadni, hogy ezt a pénzügyi előírásoknál összeegyeztethetjük. Köszönöm szépen. Köszönöm. Um, Celler kollega kért szót. Már kész? Jó, megkapta a választ. A költségvetési rendet illetően aggaszt, hogy eh, tulajdonképpen amit elmondott, mégiscsak jelentős mértékben eltér attól, amit a költségvetési főigazgatóság nekünk a költségvetési eljárási rendben bemutatott, mégpedig abban ugye, hogy a szokásos számviteli gyakorlatoknak kell érvényesülni, és a, az engedélyező tiszte a bizottság részéről bizonyos területeken meg is tilthatja ezt. Úgyhogy mindaz, amit most elmondott, hát eh, ahhoz képest igazából nem, eh, nem hiszem, hogy összeillenek ezek a dolgok, hogyha lehet a kollégákkal majd egy kis eh, vitát erről kellene indítani az összeegyeztethetetlen dolgokat azt hiszem úgy összeegyeztethetetlenségükben kell elfogadni, és a végén az európai szabályoknak kell érvényesülni. Aki Európától pénzt akar, az felelje meg az európai szabályoknak. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen korlátozásokat látnak, hogy miben látja, hogy a munkáját korlátozzák az új rendek. A költségvetési rend rendet, rendkívül pozitívnak tartjuk, hiszen minket, mint bizottság, nekünk, mint bizottságnak sok szempontból megadja a szükséges rugalmasságot. Például, amikor a különböző támogatási formákról van szó. A pénzügyi rend lehetőséget biztosít arra, hogy a valóban felmerülő költségeket visszatérítsék, de minden egyéb lehetőséget is a költségtérítésre és tudomásul vettük azt, hogy új költségtérítési kategóriákat vezettek be, olyanokat, amelyek teljesítményorientáltak. Ez nyilvánvalóan egy olyan terület, amelyet meg kell vizsgáljunk. Ezért a mi célunk mondhatni az, hogy a a szabályaink alapján a lehető legnagyobb mértékben a pénzügyi rend szabályára, szabályaira álljunk át, azért, hogy egy egységes rendszer legyen a K plusz F terén is. Jó. Tehát az egységes szabályok valóban fontosak, és már önmagában, hogyha egységes szabályaink vannak, akkor az már jelentős eh, egyszerűsítést jelent, hiszen az ellentmondások is eh, így, eh, illetve a kivételek is kiesnek. Ugye a könyvelési rendszerek is problematikusak. Mit gondol az elmondottakhoz képest tehát a, a részleges összeegyeztethetetlenség és a világos költség szétválasztás, mi az, amit el szeretnének ezzel érni? Azt hiszem, hogy alapvető kérdés a kutatás és innováció szempontjából az, hogy ha olyan rendszerekben dolgozunk, ahol a felmerült költségeket vissza kell téríteni, akkor ezeket a nemzeti rendszereket úgy kell alakítani, hogy, a, hogy azonosíthatók legyenek a felmerült költségek. A tagállamok szintjén olyan nemzeti könyvelési rendszerek vannak, amelyek nem alkalmasak arra, hogy egyes, a, egy projektben felmerülő egyes költségeket rekonstruáljanak. Nagyon sok vállalatnál, egyetemen úgynevezett költségközpontok vannak, ahol a, a vállalat munkaköltségét dolgozzák csak fel. De nagyon nehéz az ilyen könyvelési rendszerek alapján kideríteni azt, hogy a, például hány termelőórát dolgozott egy kutató egy projektben. Pedig nekünk a felmerült költségek a mértékadók a projektekben, és hogyha egy könyvelési rendszer ez, ezt nem tudja biztosítani, akkor nagyon nehéz nekünk bárhonnan azt előszedni. Igen, ez teljes mértékben érthető. Köszönöm szépen. Meg az Európai Számbevőszék kére még szót. Nagyon röviden, Kriszle asszony. A a könyvelők szerepe nagyon szerény, bocsánat, az auditorok szerepe nagyon szerény az elemzésünket éves alapon, és a különleges jelent, a rendkívüli jelentéseink alapján végezzük, és néhány javaslatot tudunk a jogalkotó számára és a bizottság számára megfogalmazni a programok végrehajtásához. Nagyon örülök, hogy az elemzést támogatják, és támogatják a javaslatainkat, és végül a számvevőszék mindig rendelkezésükre áll, hogy reflektáljon a programok hatékonyságáról. És javaslatokat tegyen, amely a gyakor- olyan jogalkotási javaslatokat tegyen, ami a gyakorlatban hasznos. Csak ösztönözhetjük erre a számvevőszék munkaprogramjában a kutatás abszolút nincs is benne. Más témák, igen, de a kutatás nem. Ezért jó lenne, hogyha a jövőre eh, kaphatnánk egy, egy külön jelentést a kutatási projektekről. Tulajdonképpen az éves jelentésen kívül és a nyilatkozataink kívül, amit a Horizon 2020-ról is készítettünk, tulajdonképpen a, a Horizon 2020-ról is van teljesítmény jelentésünk. Egy olyan felmérés alapján, amelyet a Horizon 2020 kedvezményezetjei körében végeztünk, és a bizottsággal együttműködve segítő javaslatokat fogunk tudni megfogalmazni a következő Horizon 2020 programokra. Köszönjük szépen, ezzel ezt a napi rendepontot és a mai ülést is lezárhatjuk. A következő időpontunk május 14-e, addig pedig minden jót kívánok Önöknek, és kellemes estét!